Good morning, dear colleague. Jó reggelt kívánok, kedves kolléganő kollégák! Megkérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, és akkor elkezdhetjük a mai ülést. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eh, megtisztelnek figyelmükkel. Mindenek előtt üdvözlök egy új tagot a szakbizottságunkban, Rupert Matthews-t, itt van, üdvözöljük Matthews úr, Duncan kollégánk helyett van a bizottságban. A napirend első pontja egy jelentés a folyamatban lévő intézményközi tárgyalásokról, először is a csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló irányelv trilógust folytattunk a témában, technikai szinten a tanács még mindig elutasítja a parlament álláspontját, például a élelmiszer pazarlásról, ezen kívül a körforgásos gazdaságról szóló csomagról is szólunk a trilógus második részében. Általános vitát tartottunk a célokról, derogációkról, kalkulációkról, a hulladék lerakókról, és technikai szinten folytattuk az eszmecserét, és egy harmadik trilógust készítettünk elő, amely 26-án, szeptember 26-án lesz. Az ETS, a kibocsátás kereskedelem a legfontosabb téma, és február 15-i álláspontunkat képviseljük, és a tanácssal május 19-én tartottunk eszmecserét. Ezen kívül számos pontról tartottunk technikai trilógusokat, hogy milyen benchmarkok legyenek, hogy milyen módosítók legyenek a széndiokszid szivárgás tekintetében. Az innovációs alap és a párizsi megállapodás is témáját képezték a megbeszélésnek. A tagállamoknak kompromisszumokat javasoltunk, utána bemutattuk a tanács pozícióját, amely az általános megközelítésben nem jelent meg, de a közlekedés és a hajózás is ide tartozott. Ezen kívül a mérésekről is tárgyaltunk, egy orientációs vitánk volt, és pedig ismét a széndiokszid szivárgásról, és hogy milyen alapokkal lehetne a kérdést kezelni. Megállapodtunk, hogy technikai szinten haladást értünk el bizonyos témákban, úgy, mint a 10D cikkben. Ezen kívül egyszerűsítést is sikerült kieszközölnünk. Tegnap volt egy informális intézményközi megbeszélésünk, és itt is újra csoportosítottunk bizonyos témákat, amelyek összefüggenek egymással, hogy az eszmecsere során haladás érjünk el. Kérdések, tisztázó jellegű magyarázatok voltak, és ezek egészítették ki a javaslatot, főleg az MSR előírásokkal és a eddigi anyagok áttekintésével kapcsolatban. Itt azonosítottuk az újrakihelyezés és a küszöbök közötti összefüggéseket, és ágazati tényezőkkel is kiegészítük az eszmecserét. Új megközelítést alkalmaztunk a szén szivárgás tekintetében, és hogy milyen kihatása van a gazdaságra. A 10D cikk tartalmát megvitatva a parlament további tisztázás kért a pont tekintetében. Az intézmények az MSR előírások modernizációját kérték technikai szinten. A következő intézményközi megbeszélés szeptember 13-án lesz, és közben elképzelhető, hogy két technikai jellegű találkozóra is sor kerül. Június 21-én volt egy intézményközi megbeszélésünk, és egy általános megállapodást értünk el. A másodlagos piac, tehát az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól és az ezzel összefüggő szénszivárgásról tárgyaltunk. Tehát, és ez 2019. március 22-éig lép hatályba. Tehát az elektromos és elektronikus berendezések tekintetében a business-to-business -business rendszert szeretnénk alkalmazni. Ezen kívül a bizottságnak a igénybenyújtót, a tagállamokat és az Európai Parlamentet is értesíti, hogy milyen menetrendet képe, kép, képzel el a kivételek tekintetében, tehát elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szól. És június 28-án volt megbeszélés, és később ebben a hónapban szavazunk, a plenáris szavazás pedig október 1 lesz. Ezt elmondván, kollégáink részt vettek egy misszión, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet eh, Tengeri Környezetvédelmi Bizottságnak 71. ülésén, és két kollégánk képviseltetett minteket, eh, Eichhaut és Faria kolléga, akiket most megkérek, hogy eh, röviden számoljanak be tapasztalataikról. Először Faria úr. Köszönöm, elnök asszony. ahogy tudják, harmadik alkalommal küldött missziót az Európai Parlament az IMO ülésére. Ez a Tengeri Környezetvédelmi Bizottság 71. ülése volt, az MEPC 71 néven. És július 3-a és 5-a között volt az ülés, múlt héten. A Bász Eichhaut képviseltette a zöldeket, ő volt a második parlamenti delegált. Amit erről elmondhatok, az az, hogy ez volt az, e, tehát a, a, a megbeszélés előtt volt egy munkacsoportülés, és nagyon sok dologról beszéltünk, a GHG ról, a ambícióinkról, iránymutatókról, elvi kérdésekről, hosszú távú intézkedésekről és kapacitásépítésről esett szó. Nagyon gyümölcsöző eszmecserét folytattunk. A kérdés pedig az, hogy megfelelő ambíciózus választ adjunk a kihívásokra. Mi főleg azt vártuk, hogy legalább legyen egy politikai, globális ágazati megállapodás 2018-ig. De nem kaptunk az elmúlt két hét során ilyen. Másodszorban politikai elkötelezettséget szeretünk volna elérni, lehetőleg minél hamarabb, és itt a hajó design eh, normákról tárgyaltunk, de igazából ez csak egy lista. Megállapodás nem született, és eh, valószínűleg a lehető legrövidebb időn belül elfogadjuk Ezeket, és ide tartozott a hajózás által okozott kibocsátásokról szóló megbeszélés is. Tehát eh, nem várhatunk sokáig, az IMO-n belül minél hamarabb megállapodást kell elérnünk. És ö, igazából úgy döntöttünk, hogy az MEPC 71 a jövő év elején ismét összeül a környezetszennyezés miatt, és hogy 2019-ig megállapodást érjünk el. És uh, igen, a lényeg az, hogy a 2040-es, 2050-es évekig milyen hajótervezési irányelvek érvényesüljenek a kibocsátás csökkentése érdekében. Egy másik aggály az volt, hogy az IMO úgy döntött, hogy az adatgyűjtési rendszer marad, és igazából ez nem jó, mert átláthatóbbá kell tenni az adatgyűjtést. És nagyon fontos az, hogy megfelelő, átlátható információink legyenek. Ezen kívül a GHG stratégiáról is dönteni kell, hiszen a jelenlegi kibocsátás kereskedelmi rendszerben igazából nem születhetnek hosszú távú megoldások. Ezen kívül a két hét alatt úgy tűnt, hogy a hajózási ágazatot is be kell vonni a kibocsátás kereskedelembe. Tehát nagyon sokat tárgyaltunk, nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sok kétoldalú megbeszélés volt, de nagyon kevés eredmény. És úgy gondolom, hogy ezen túl kell lépnünk, és a múlt heti megbeszélés, tehát mindenképpen folytatandó. Nagyon optimistán hagytuk el a tárgyalóasztalt. A szekcióülés után sok remény ébredt fel bennünk. És nem tudom, hogy Bász még hozzá szeretne fűzni valamit, de nagyjából ez volt az eredmény, és most várjuk a legközelebbi MEPC ülést, és mindenképpen eredményt kell elérnünk. Köszönöm szépen. Köszönöm Faria úr, most pedig a delegáció második pillérét Eichhaut urat kérdezzük. And also thank you, uh, colleague Faria. Nagyon köszönöm, elnök asszony, nagyon köszönöm kollégák, hogy beszámoltak arról, hogy mi történt múlt héten, amikor is mi az imo az ülésén voltunk. Ketten voltunk, kettő emberben állt az egész misszió. Még úgy tűnik, hogy Juncker úr is mérges volt, amiért Londonban voltunk, nem pedig a plenárison. Egy klasszikus IMO ülésről volt itt szó. Mondhatjuk azt, hogy a pohár tele van, mondhatjuk azt, hogy a pohár félig üres, félig tele. Hogyha belülről nézzük, és hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy hogyan is működnek a dolgok az IMO-ban, akkor lehet azt mondani, hogy hangulatváltozás van. Méghozzá a csendes óceáni szigetek miatt ezt szeretném kiemelni. Gondoljunk Tuvalura, vagy egyéb szigetekre, vagy a Bahama, Bahamákra, ezek a szigetek egyre inkább politikai szinten képviseltetik magukat. Eddig igazából technikai szinten képviseltették magukat, most azonban láthatjuk, hogy ezek a szigetek tudják, hogy az éghajlatváltozásnak milyen hatásai vannak, tudják, hogy ennek milyen következményei vannak, és olyan dinamikát hoztak az ülésre, amely jó. Az IMO az elmúlt szemszögéből látható, hogy vannak itt komoly viták a klímaváltozás elleni harcban. Na de ha megnézzük, hogy milyen döntések születtek, az a döntés született, hogy ki fogunk dolgozni egy stratégiát, amelyet majd 2018-ban el fogunk fogadni, és majd 2023-ban fog megindulni hát e- ez az IMO, még mindig van remény, és szerintem ez fontos, mindig van remény arra, hogy a stratégia, melyet jövőre elfogadunk Londonban, jövő áprilisában, lehet, hogy ebben lesz valamilyen jövőre vonatkozó előretekintés, konkrét intézkedések, és nem csak 2023-ig fogunk várni. Reméljük, hogy rövidtávú, illetve középtávú intézkedések is lesznek. vannak olyan mm, részes felek, akik szeretnék ezeket megvalósítani. A csendes óceáni szigetek, illetve mi, Európai Unió, nekünk szerintem van hatalmunk, van erőnk ahhoz, hogy ezeket az intézkedéseket előre vigyük, viszont vannak olyan országok, amelyek még nincsenek készen arra, hogy cselekedjenek. Októberben lesz majd egy ülés, illetve a következő IMO MEPC 72-es ülés előtt is lesz egy, egy, rész, egy részleges ülés, és itt majd meg fogjuk látni, hogy a következő MEPC ülésen lesz-e vajon konkrét stratégia és konkrét intézkedés. Még mindig lassú a változás üteme, lassan történnek a dolgok, de még van egy évünk, és reméljük, hogy olyan stratégiát fogunk elfogadni, amely valóban hatásos. Nem hiszem, hogy 2023-ig kellene várnunk, nem hiszem, hogy ez opció. Ami pedig az adatgyűjtési rendszert illeti, Ferje úr már mondta, hogy nagyok a különbségek az európai Um, az európai részről, főleg a harmadik um, felek által történő ellenőrzés tekintetében. Szerintem van, ahol az európai megközelítést kellene alkalmaznunk. Van még um, vita, nem tudjuk, hogy az IMO adatgyűjtése vonatkozó döntését hogyan fogjuk alkalmazni. Hasznos volt a jelenlétünk, fontos volt, hogy az Európai Parlament jelen legyen ezen az ülésen, hogy politikai nyomást gyakoroljunk, ez fontos, viszont még mindig az IMO ütemében haladnak a dolgok, fel kell gyorsítani az ütemet. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Még azt mondanám, hogy látjuk, hogy a Másra-szigetek elnöke is mennyire öm, erőteljesen jelen volt, sőt, még Strasbourgban is öm, folytatott velünk tárgyalásokat. A bizottság szeretne felszólalni ebben a témában, hogyha jól tudom. Marcel asszony. Köszönöm, jó napot kívánok! Szeretnék köszöntet mondani a bizottság részéről. Köszönöm a szakbizottság tagjainak, amiért jelen voltak. Köszönöm, hogy ott voltak Londonban, és a harmadik országokkal együtt dolgoztak az éghajlatváltozás témájában, a hajózás tekintetében. Ez a harmadik ülés, ez rendkívül fontos volt, ugyanis a szkeptikus delegációkat talán sikerült meggyőzni és egyetértek azzal az értékeléssel, hogy a légkör javul, a dolgok elkezdenek javulni, az emberek elkezdik felismerni, hogy ez egy ENSZ ügynökség, amely több mint száz ország, aminek a keretében több mint száz ország dolgozik együtt. Lassan mennek a dolgok, ez igaz, de az Európai Unióban is látunk erre példát. Az viszont nagyon pozitív, hogy bizonyos országok, amelyek hagyományosan blokkoltak mindenféle kibocsátás csökkentési intézkedést. Ezek az országok, ezeknek az országoknak az ereje gyengül, és előrehaladást látunk. Tehát a bizottságnak az értékelése az az, hogy 2018-ra lesz valamilyen elsődleges stratégia, valamilyen kezdeti stratégia. Valóban 2023-ig kell várnunk majd arra, hogy konkrét intézkedéseket fogadjunk el, Viszont ne felejtsük el, hogy az IMO e volt az első olyan nemzetközi ügynökség, amely kötelező érvényű energiahatékony energiahatékony hajókra vonatkozó intézkedést szavazott meg 2013-ban. Azt is láthatjuk, hogy például az adatgyűjtés tekintetében mindegy, hogy milyen döntés is születik, a szükség van a döntés, a döntés az lassan születik meg, viszont utána a végrehajtás már gyors lesz. Ami pedig a kapacitásépítési projektet illeti, van egy ilyen kapacitásépítési projekt, egy 10 millió eurós projekt, amelyet az Európai Unió finanszíroz, és amelyben öt regionális tengeri együttműk, tengerészeti együttműködési központot alakítunk ki. Ez igencsak láthatóvá vált, és elismerik a szkeptikus országok is. Reméljük, hogy a technikai együttműködés tovább tud folytatni, folytatódni. Ami a bizottságot illeti, a, itt a közlekedéssel, illetve az éghajlatváltozással foglalkozó kollégákkal együtt kell dolgoznunk. Hát is adnám a szót a kollégámnak, aki az EU rendszert, illetve az adatgyűjtési rendszert ö, vizsgálja, és aki be fogja mutatni ezt a témát nekünk. Nagyon köszönöm, mondanék egy pár szót az adatgyűjtési rendszerről az ami MEPC által kidolgozott adatgyűjtési módszerről szólnék röviden. A bizottság elfogadta a két még hátralevő iránymutatást, ezek végrehajtása ö, kapcsán megvitattuk az adatbázis menedzselését, és úgy találtuk, hogy ezek az iránymutatások jól kiegészítik az eddig meghozott intézkedéseket. A második intézkedés a begyűjtött adatok hitelesítését célozza, és ahogy már korábban említettük, az európai és az IMO rendszer között elég nagy különbség van. Az IMO hitelesítés magas szintű, nem megy bele a részletekbe, mint ahogy az európai. Ezzel együtt a következő lépés az lesz, hogy a bizottság felülvizsgálja az IMU rendeletet, már egy hatástanulmányt elrendeltünk, és készítjük éppen elő a közmeghallgatások kérdőíveit. Köszönöm szépen. Ezzel akkor azzal a napirendi pontunkat kipipáltuk tudják a kollégák, ma szavaznunk is kell. Remélem mindenkinek itt van a szavazókártyája. I hope you are. We are starting with an easy one. So, it's a single vote, an objection. Egyszerű témával kezdjük a GMO-k elutasítása, elektronikus szavazás, tessék. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második szavazásunk a ROHS-ról szól, a tanács és a parlament között megalkotott szövegről. Név szerint szavazunk ismét. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. A gambusz jelentés következik. A környezetvédelmi jelentés tétel témában 8-as módosító, ki támogatja, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellette 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész szövegről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. A határozatról is szavaznunk kell, arról, hogy intézményközi tárgyalásokat folytatunk. Géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szabadást. Elfogadtuk. Gratulálok, és köszönöm. A következő a Flanagan jelentés a whistleblowerek védelméről. Az egyes kompromisszummal kezdjük mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 35-ös módosító mellette, ellene, ellenőriznünk kell, úgy látom. Megnyitom a szavazást a 35-ösről. <clears throat> Elutasítottuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le. 40-est. Zajlik a szavazás, tessék. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 69-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, ellenőriznünk kell. 69-es második részéről kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást egy szavazattal elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 78-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 88-as mellette. 87-esről ellenőrzést kérnek. Jó, akkor a 87-esről ismét szavazunk szavazógéppel. Lezárom a szavazást. <clears throat> Elfogadtuk. 88-as mellette. mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 89-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 91-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 95 es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 93 es mellette, ellene, elutasítva. 92-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, négyes mellette, ellene, elutasítottuk, ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, kilences mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Záró szavazás következik géppel, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok. Következő téma. On uh, scope. És itt uh, a következő témáról szól, a légi közlekedési tevékenységre vonatkozó hatály, jelenlegi a folyt. Tehát az első módosító, kompromisszum, a kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es, nem? E Igen, 11 12 től együtt szavaztunk. Hármas kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 137-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A TRAM 10-es és a 19-es módosító együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itre 13 mellett, bocsánat, ez már volt, ez okafogyott, 17-es módosító mellett, aha, ez is okafogyott. 91-es módosító, 91-es módosító mellett, Szerintem jó. Ellene tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 99-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Százas módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 101-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 103-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellett ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor jó pár oldallal később, 125-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 126-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A TRAN 12 mellett ellene elnézést, elnézést. Ez egy kicsit túl tarka nekem. Hetes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 138-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. TRAN 1-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 24-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. Itre 1-es mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elutasítva. 25-ös mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 27-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Itre kettes mellett ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Itre hármas mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük, ellenőrizzük az ITRE hármast. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 29-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 30-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 31-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. A tram 2-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva egyes módosító két részben. Első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Harminchármas mellett, ellene, elutasítva. 34-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 35-ös mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 36-os mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellett, ellene tartózkodás elutasítva. Itre 4-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 42 két részben első rész mellett, ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A TRAN 6-os két részben első rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. Második rész okafogyott. 52-es mellett, ellene, 52-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Itre 8-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellett, 55-ös mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 60 mellett ellene tartózkodás. Elutasítva. Itre tízes. Nem? Itre tízes mellett ellene tartózkodás. Nem tudom, hogy a szocialisták mit szavaznak. Mellette vagy ellene? Elfogadtuk. Ellenőrizzük? ITRE tízes. Akkor megnyitom a szavazást az ITRE tízesről. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. hetes mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 8-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 65-ös? 65-ös. Mellett, mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 66-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 68 os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 69 ös mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. És most a zárószavazás megnyitom. És most zárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, és gratulálok. Wow. I hope you're ready for the next one. It looks consistent. Remélem, hogy mindenki készen áll a következő szavazásra. Az úgynevezett LULU CF-ekről szavazunk most. 94-es módosító mellette ellene ellenőrizzük. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 101-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. egyesről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 118 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 134. második rész. Az Agri 21-jel együtt szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 136 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 138 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 138-ról szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 141 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Deve 17 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 148 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 147. Szeretnék a 148 est ellenőrizni? Akkor megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 147 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 155 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Agri 25 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 158 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 159 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 159-est, hogyha szeretnék. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Agri 26 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 160 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 161 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16a kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, ha szeretnék. 16a kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 16b kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ittre 32, mellette, ellene, tartózkodás elut- elfogadva. Ittre 33, mellette, ellene, tartózkodás, nem egyértelműek a jelzések. Nem látom, hogy a szocialisták támogatják, vagy sem. Úgyhogy inkább szavazzunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Az ITRE 33-ról szavazunk tehát. ITRE 33. Lezárom a szavazást. Elfogadva. ötös kompromisszum. Mellette Lénz úr. Ötös kompromisszumról szavazunk tehát. A 17. oldalon járunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 247 és Agri 41, ezekről együtt szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. 248 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 249 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 250 mellette ellene, ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük a 250-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 251 és 252 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 253 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 254 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 255 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 258 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Itre 38 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Itre 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ittre 40 mellette, ellene. Elnézést mondja az elnök, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ittre 40 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ittre 42 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 22. oldal, Agri 53, mellette, Agri 53, tehát mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 292 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Itre 1 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. In favor. Itt kettő mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Deve 5, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 4 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Deve 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell a 48-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Itt a nyolcas mellette, ellene. Ellenőrizzük az itt a nyolcast. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőriznünk kell a 49-est is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as, 59-es, 7-es együtt esik ki. Agri 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette nem, erről nem kell szavaznunk. 67-es jön. Tessék, mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellette kellene elutasítva. Agri 10 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 75-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as az ítélétől mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást a 13-asról. Elfogadtuk. 76-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 77-es mellette. Ellene. <coughs> Elutasítva. 85-ös mellette. Ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de úgy érzem, hogy ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást a 85-ösről, lezárom. Igen, elutasítottuk. 86-os mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. tizenötös az itrétől. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 87-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. Itre. 16-os. nem kell. 17-esről szavazunk mellette. Ellene tartózkodásra elutasítva. Itre 18-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ugrunk. Deve 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Deve 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. De hát nézzük azért meg Éppen is. Lezárom a szavazást, elfogadtuk valóban. Deve 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Deve 11 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, Deve 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a végső zárószavazás következik szavazógéppel. Elindítottam a szavazást, lezárom a szavazást és elfogadtuk a módosított szöveget. Gratulálok a szerzőnek. Ezzel a szavazásnak vége. A következő napirendi pontunk az észt elnökség bemutatkozása. A környezetvédelmi miniszter a vendégünk, aki azonban csak 11-re jön, ezért 11-ig kénytelenek vagyunk felfüggeszteni az ülést.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

számolhat.

Jó napot kívánok, kollégák! Hát, még nincsen délután. Köszönöm, hogy itt vannak. A napi rend következő pontja, eszmecsere az észt elnökséggel, Szím Kieslerrel, ő az észt környezetvédelmi miniszter, és az elnökségek elején még megbeszéljük a soros elnökséggel, hogy milyen prioritások vannak. Örülünk, hogy itt van velünk miniszter úr, és tárgyalunk a prioritásairól, a lulucferról, és figyelemmel kísérjük majd az elnökségét, hiszen nagyon ambiciózus céljai vannak a klímapolitikával is. Van néhány témánk, én biztos vagyok benne, hogy nagyon jó lesz az együttműködésünk, hogy előre mozdítsuk a környezetvédelem ügyét. Tehát Üdvözlöm, és hogyha felkészült, akkor öné a szó, hogy bemutassa az elnökség prioritásait. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy itt lehetek a szakbizottságuk előtt, hogy megvitassuk, hogy hogyan juthatunk előbbre együtt az Európai Unió környezetvédelmi politikájában, és hogyan tudjuk az európai polgárok jólétét biztosítani. És arra koncentrálunk, hogy hogyan maradhatunk az ökológiai kereteink között. 2004-ben csatlakozott Észtország az Európai Unióhoz. Ez az első alkalom, hogy az a megtiszteltetésért minket, hogy az Európai Unió tanácsának soros elnökei legyünk. Ez eh, számunkra történelmi esemény, és kérem engedjék meg, hogy ezért észtül anyanyelvemen szóljak most önökhöz. Észtország eh, jövőre ünnepli létének századik évfordulóját. És eh, az elnökséget hat hónappal az ünnepségek előtt vettük át. Nagyon nagy kihívás tehát ez. Mi felkészültünk az elnökségünkre, és elnökségünk középpontjában közös érdekeink és közös jólétünk áll. Szeretnénk hatékonyan és konstruktívan képviselni céljainkat. Most visszakapcsolok angolra. Ma a világ népesedési napja van. Pillanatnyilag kb. 7,5 milliárd ember él a bolygón. A legújabb ENSZ statisztikák alapján a világ lakossága 2050-re eléri a 10 milliárd főt. Katasztrofális kitekintés, hogyha ugyanígy folytatjuk a termelést és a fogyasztást. Szerencsére Európa már átáll a forráshatékony és szénszegény gazdaságra. Tisztelt parlamenti képviselők! Szeretném megerősíteni, hogy az Európai Parlament számunkra nagyon fontos partner az elnökségünk célkitűzései megvalósításában remélem, hogy a szakbizottságuk tagjaival is nagyon gyümölcsöző együttműködést folytatunk majd. Hiszen a legjobb módszer, hogy a jogalkodást előre mozdítsuk, a párbeszéd. A környezetvédelmi tanácsban három súlypontunk van, a klímaváltozás, a körforgásos gazdaság és az eko-innováció. Természetesen ezek összefüggenek a közegészségügyjel, az élelmiszerbiztonsággal, de ezekről a témákról kollégám Jevgenyi Oszinovszki fog majd beszélni, aki az egészségügyi miniszterünk. Ezek a témák az európai jogalkotásban 2017-ben prioritást képviselnek. Észtország tovább halad azon az úton, amelyet elődünk Málta fektetett le 2017 első fél évében. Az egyik legégetőbb kérdés a klímaváltozás. Éppen ezért a klímaváltozás elleni fellépés áll a tevékenységi listánk elején. Az észt elnöksége nagy erőbevetéssel dolgozik azon, hogy elérjük az Európai Unió 2030-as klíma és energia keretében meghatározott célokat. Ez pedig azt jelenti, hogy az üvegházhatású gázokat 40%-kal kell csökkenteni az elkövetkezendő évtizedben mindenképpen foglalkoznunk kell a kibocsátás kereskedelmi rendszerben, és pedig sokkal hatékonyabb módon. Ugyanazok a céljaink. Erős kereskedelmi megállapodások, hogy ezekkel elérjük 2030-as céljainkat. Ami a légiközlekedési kibocsátásokat illeti, reméljük, hogy befejezzük a trilógusokat, amelyeket majd elkezdünk. Éppen ezért Szeretnék gratulálni a ma reggeli sikeres szavazásért. A Máltai elnökség júniusra intézte a tárgyalási mandátumot, és a lehető leghamarabb szeretnénk a parlamenttel tárgyalásokba bocsátkozni. Nagyon fontos az, hogy a légitársaságokkal is minél hamarabb elkezdjük a tárgyalásokat. Itt elsősorban az ICAO megállapodásra gondolok. Itt van a megfelelő pillanat, és örülünk Julie Görlingel történő együttműködésünknek is, aki a kibocsátás kereskedelmi rendszerre tett javaslatokat. Szeretném megköszönni Görling asszonynak, hogy májusban Észtországban járt, hogy egyeztessünk az elnökségünk célkitűzéseiről. Hogyha megnézzük hogy mely ágazatok nincsenek benne az ETS-ben, akkor örömemnek adok hangot, hogy a parlament előrelépett. Gratulálunk Herbrandi jelentéstevőnek, hogy eh, a mandátumot megszerezte a trilógusok számára. Szeretnénk közönetünket kifejezni a Lulutz rendelet létrehozásáért is, és Norbert Linz jelentéstevőnek. Gratulálok ezért a sikeres szavazásért is. Részünkről kompromisszumot keresünk majd a tanácsban. Októberben szeretnénk egy általános megközelítést megfogalmazni, és az elnökségünk lejárta előtt szeretnénk a trilógust összehozni. Természetesen a klímaváltozás globális kihívás. Európának pedig nagyon fontos szerepe van a Párizsi Egyezmény alapján. A világ most Európára figyel, hogy hogyan valósítjuk meg a Párizsi Egyezményt. Ebben a tekintetben a novemberi COP23-as nagyon fontos mérföldkő lesz a globális klímaváltozás elleni harcban. Az észt elnökség arra koncentrál, hogy életet leheljen a Párizsi programba, és hogy megkönnyítse a 2018-as párbeszédet. Ezekről a témákról egy informális tallini miniszteri találkozón beszélünk majd. A másik súlypontunk az elnökségünk alatt a körforgásos gazdaságra való áttérés. Pillanatnyilag a, a hulladékcsomagról tárgyalunk, hogy hogyan lehetne jobban felhasználni a hulladékot a körforgásos gazdaság érdekében. Az észt elnökség tudja, hogy ez a csomag nagyon technikai jellegű, és azon fáradozunk, hogy kiegyensúlyozott megalapodást írjunk el. Szeretnék köszönetet mondani Simona Bonafi előadónak javaslataiért. Együdejüleg várjuk a bizottság javaslatait, hogy hogyan lépjünk tovább a körforgásos gazdasági csomaggal. A műanyagra, hulladékra, szennyvízre, vegyszerhulladékra vonatkozó jogalkotási javaslatokat az év második felében várjuk. Emellett az észt elnökség az eko-innováció hatásait is súlypontnak tekinti a körforgásos gazdaságban. Közös prioritásunk a bolgár és osztrák elnökséggel együtt, hogy előre mozdítjuk az ekoinnovációt. Mindenképpen eh, szeretnénk hozzárulni ahhoz, hogy európai szinten folyjanak majd a tárgyalások erről. Már csütörtökön lesz egy informális miniszteri megbeszélés Tallinnban, itt az átláthatóságra, az intelligens városokra és a fenntartató fejlődés finanszírozására fogunk koncentrálni. Októberben pedig az Eko Innováció hónapjára kerül sor. Megnézzük, hogy hogyan lehet természetes alapú és digitális megoldásokat találni. Végezetül pedig a tanács következtetéseit decemberben szeretnénk elfogadni. 2018-ban, amikor a trió véget ér, szeretnénk egy integrált megközelítést alkalmazni a koherens termékpolitika érdekében. Emellett szeretnénk kihangsúlyozni a fogyasztók érdekeit. Ez vonatkozik a közférára is, ahol eh, szükség van az eko-innovatív megoldásokra. A zöld és eh, körforgásos közbeszerzés tekintetében. Az öko-innováció eh, tekintetében a fenntartató fejlődést célozzuk meg, ahogy a 2030-as agendában ez már szerepel. Üdvözöljük a parlament aktív álláspontját és a legújabb állásfoglalást ebben a tekintetben. Éppen ezért szeretnénk köszönetet mondani Szebb Dánsznak az ügyben tett fáradozásaért. A tanács júniusban fogadta el következtetéseit, és most várjuk a bizottság további lépéseit, hogy milyen foghíjakat észlel még az Európai Unió politikájában, ami a megállapodások végrehajtását tekinti. Most előadásom végére érek, és szeretném jelezni, hogy mindenképpen a leglényegesebb pont, hogy az Európai Unió kibocsátás csökkentési rendszerével és a hulladék csomagjával foglalkozzunk. Szeretném azt is megerősíteni, hogy szakbizottságuk tagjai értékes partnereink abban, hogy elérjük céljainkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, és most, hölgyeim és uraim, várom megjegyzéseiket és kérdéseiket. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, miniszter úr, köszönjük ezt a beszédet. Még mielőtt elkezdenénk a vitánkat, szeretném elmondani, hogy itt van a bolgár, kö, bolgár környezetvédelmi miniszter úr is itt velünk. Szerintem már készül a következő soros elnökségre, amelyet ugye majd Bulgária fog betölteni tehát üdvözöljük a bolgár környezetvédelmi minisztert is. Most pedig a kérdések ideje jött el. Először is a frakció koordinátorai fognak kérdéseket megfogalmazni. Lizi asszony először a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a tanács elnökének a munkát, a bemutatkozást. Támogatom, hogy a klímaváltozás elleni harcot az első prioritásként kezeli. mindannyian az ambíciók és a lehetséges körülmények mezejében élünk. Trump ellenében a néppárt is megnyilvánult, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy nem szabad Európából elűzni a high-tech cégeket, és a háromoldalú egyeztetések arra szolgálnak, hogy az ETS tekintetében megegyezésre jutsunk. A bizottságnál valamivel ambíciódusabb a parlament, parlament. A, már a következő időszaktól mi azt szeretnénk, hogy ezek az engedélyek a jelenlegi rendszer megszűnjön. Remélem, hogy a tanácsi elnökség hajlandó lesz erről tárgyalni. Ami a kriba harc, klíma melegedés elleni harc ügyét illeti, minőségi elemzést kell készítetni arról, hogy a carbon leakage hol is jelentkezik, mit jelent, és az ingyenes engedélyek számát növelni kell. Örülnék, hogyha a tanács nem ragaszkodna a kétszázalékos határhoz, mint eddig tette. Ugye éppen most tárgyaltuk Görling asszony légiközlekedéssel kapcsolatos jelentését, és úgy döntöttünk, hogy ezt a két dossziét egymással összekapcsoljuk, hiszen Európán belül a légi közlekedés ha ambíciózusan fejleszteni akarjuk, akkor a carbon leakage témájáról is beszélnünk kell, a parlament tudományos szolgálata kiszámolta, hogy itt az engedélyek mindössze 1%-áról beszélünk, e, és ha csak 2%-ra növekedne ez, az is óriási változást jelentene. A Lulucieffet illeti a tanácsi elnökséget arra kérjük, hogy ne vizezze föl az ambíciókat, ne lépjünk vissza Párizshoz képest, ez egy nagy kár lenne és veszélyes irányba mozdítaná el ügyeinket. Tári asszony. Nagyon köszönöm, üdvözlöm, miniszter úr. Nagyon jó látni, hogy az ész elnökség mennyire elkötelezett az Európai Unió szebb jövőjének megépítése érdekében, egy innovatívabb gazdaság kialakításában, amely védi a környezetet is. Átolvastam a soros elnökségi programot, különös figyelmet, figyelmet szenteltem a fenntarthatóságra. Mi SND egyetértünk azokkal a törekvésekkel, amelyekkel az üvegházhatású gázok csökkentését szeretnék elérni a Párizsi megállapodás eszméjének megfelelően. Az Európai Unió összes intézménye intézményének részt kell vennie egy progresszív és nagyra törő terv kialakításában. Nem szabad csak szép szavakat leírni a papírra, és utána e, azokat nem megvalósítani. Szeretnék kérdezni pár dolgot a soros elnökségi programmal, illetve az imént elhangzott prezentációval kapcsolatban. Nagyon jó volt hallani, hogy azt mondta, hogy a e, légiközlekedési LTS e kapcsán még a soros elnökség alatt szeretné a három oldalú egyeztetéseket lezárni. Na de mi lesz a többi LTS e, rendszerrel? Azt látjuk, hogy már jó ideje tartanak az egyeztetések, de nem haladunk, nem a megfelelő sebességgel haladnak az egyeztetések. Azt is említette, hogy a a közlekedési szektorban is szeretne um, aktívabban fellépni. Szeretnék tájékoztatást kérni erről is, és nagyon érdekes volt, hogy a programban arról is említést tesz, hogy szeretne zöld és zöld innovatív IT megoldásokat kialakítani, méghozzá a Mm, körforgásos gazdaságra való áttérés keretében. Nagyon jó lenne, érdekes lenne, hogyha esetleg részletekbe menően be tudná mutatni a program erre vonatkozó részét, hogy láthassuk, hogy pontosan milyen javaslatokat is terjesztenek elő. Köszönöm, most pedig Görling asszony az EK részéről. Nagyon köszönöm. Szeretném személyesen is üdvözölni a miniszter urat itt a szakbizottsági ülésen. Nyilvánvalóan én az RTS e javaslat iránt érdeklődöm a leginkább. Szeretnék köszönetet mondani az eddigi munkáért. A soros elnökség még csak pár napja zajlik. Én azt látom, hogy nagyon produktív lesz ez a soros elnökségi periódus, és azt látom, hogy végre elő, előre lépést tudunk majd eszközölni, és fel tudjuk gyorsítani a egyeztetéseket. A légi közlekedés, az LTS, er olyan témák, amelyeket október végéig le kellene zárnunk. Mindannyian tudjuk, hogy a légiközlekedési lts er t be kell zárnunk a Stop the Clock javaslatnak megfelelően. Jó lenne, hogyha ez a két dosszié párhuzamosan haladhatna. Jó okom van ezt mondani. A javaslatban Liza úr is uh, utalt erre. Láttuk, hogy van interoperabilitás itt a két dosszié között. Szerintem nincs okunk arra, hogy húzzuk az időt. Az idő nem fog megoldani semmit. Jobb, hogyha mi megyünk a dolgok elébe, és jó látni, hogy a soros elnökség, az észt soros elnökség is ezen az állásponton van a mandátumokban még változtatást kell eszközölni, de ez nem egyik napról a másikra fog bekövetkezni. Nagyon sok jogalkotási javaslatot láthatunk, környezeti és gazdasági következményekkel is járnának ezek a javaslatok. Nagyon sok sikert kívánok, sok szerencsét. Mi önök mögött fogunk állni. De lenne egy kérdésem, egyébként a bevezetőjében az aggodalmaimat már eloszlatta, de ezért lenne egy kisebb kérdésem méghozzá a szinergiák kialakítása. Nem csak a kettő LTS e van éppen napirenden, hanem ott van a LUCF dosszié, a, a vállal, vállalások elosztása, és vannak kevésbé sikeres elemek is. Jó lenne, hogyha koordináció és szinergia látna világot ezen dossziék között, hogyha egyként tudnánk ezeket a dossziékat kezelni. Van, hogy konfliktusokat látunk a különböző dossziék között, éppen ezért szeretném megkérdezni, hogy tudna esetleg egy közös csomagot kialakítani a soros elnökség végére. Nagyon köszönöm, Görling asszony. Az ALDE koordinátora következik. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm miniszter úr, hogy itt van, és bemutatja a soros elnökségi programot, a következő hat hónap programját. Nagyon várom, vártam ezt az elnökséget, főleg, hogy felmentem a honlapra, és láttam, hogy milyen jó a logójuk, szinte mindenhol ott van a logó, sőt, megkaptam a soros elnökségi szatyrot is, amelynek vannak zöld elemei, viszont hogyha kifordítjuk, akkor meg teljesen zöld. Mindenhol itt van az erdő. Remélem, hogy ugyanez igaz magára a soros elnökségi programra is. Egy kicsit zöldnek tűnik, de hogyha jobban belenézünk, akkor nagyra törően zöld ez a program. Őszintén remélem, hogy tényleg zöld a program. Lenne pár kérdésem, az egyik a biodiverzitással kapcsolatban. Tudjuk, hogy soha nem fogjuk tudni az EU biodiverzitási 2020-as céljainkat megvalósítani, hogyha az előfeszítéseket nem tesszük erősebbé. A bizottság megtette a magáét, viszont a tagállamok részéről teljes a csend. Az a kérdésem, hogy ön az elnökség alatt, és itt most fel lehet használni ismételten a logót, hogyan próbálják az erőfeszítéseket felerősíteni, a 2020-as célokat hogyan kívánják elérni. Itt a biodiverzitásra gondolok általánosságban, különösképpen pedig a mezőgazdaságra. A másik kérdésem az éghajlattal kapcsolatos, és természetesen a vállalás elosztásra. Tudjuk, hogy mi történik a világban, ott van Trump, ott van Törökország, változnak az idők, valaki változtatja az álláspontját Párizsral kapcsolatban. Fontos, hogy mi Európában um, azon az úton járjunk tovább, amelyen elkezdtünk járni. Csak az Európai Unió részéről van uh, egyértelmű jelzés, hogyha az októberi um, az októberi csúcs tekintetében. Az lenne a kérdésem, hogy optimista-e, és hogyan próbálja meg elérni a különböző éghajlatváltozási területeken az általános megközelítést, főleg a vállalás elosztásra gondolok, és az októberi csúcsra. Köszönöm. Nagyon köszönöm. A GUE részéről most Kesner asszony kap szót. Köszönöm szépen. Szeretném üdvözölni miniszter úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Örülök, hogy a következő a bolgár elnökség képviselője is jelen van. Ön itt elmondta az összes prioritást, de a politika ugye annak a művészete, a lehetetlen vagy lehetséges művészete, túl sok itt a lehetőség dosszié prioritás. Nem elég szeretni őket, hanem azt reméljük, hogy az észt elnökség konkrét, megfogható lépéseket tesz, és folytonosságot tart fenn az előző elnökségek által ered, elért eredmények alapján. A tegnapi háromoldal egyeztetés rámutatott, hogy talán nem lehetetlen az ETS egyeztetést lezárni hamarosan, márpedig ha így lenne, hiszen évek óta küzdünk vele, az nagy áttörés lenne, mert akkor a LULUCF szempontjából is egyértelmű referencia alap alakulna ki. Az energia csomag elfogadásához, amelyről ugyancsak ambíciójuk közé tartozik, azt mondják. Ez létfontosságú. Tehát a téli energiacsomag és ezen dosszié összefüggésén szerintem már most dolgozni kellene. Ez talán még fontosabb, mint a LULCF e és az ETF. Minden mindennel összefügg. amikor az önök elnöksége majd elkezdi meghozni az első konkrét egyeztetéseket, intézkedéseket, akkor jó lenne, hogyha már egy bejáratott útján járnának az egyeztetésnek, és amit eldöntenek, nem ö, kockáztatná az észak délel való összekötésére vonatkozó terveket. Köszönöm, és köszönöm miniszter úrnak, hogy a nagyon ambíciózus programját vázolta nekünk. Egy elnökség sem vállalt be ennyi jogalkotási feladatot, ez ugye csak négy hónap, az a hat hónap a az energiacsomag, a, és remélem, hogy ezt nem csak az energiaminiszterek tárgyalják, hanem a takarékossági csomag és egyéb dossziék is ugye most terítéken vannak. És akkor Bonnban lesz nem sokára a következő klímacsúcs. Köszönöm, hogy a tanács a párizsi megállapodások végrehajtása mellett elkötelezte magát Trump ellenében de azért mégis felmerül itt egy hitelességi kérdés. Ha Európa mindig arról beszél, hogy nagyon fontos, nagyon fontos ezeket végrehajtani, akkor az ember megkérdezi, hogy nos, akkor mit tettünk eddig? És nézzük csak a WCF ügyét. Tudjuk, hogy a tanács várhatóan októberig megegyezik az effort sharing elveiről, de ne felejtsük azt, hogy a tárgyalások hátterében nagyon sok bonyolult számítás is van, és ha Európa azt állítja, hogy Párizst végre akarja hajtani, akkor jó lenne, hogyha az ötödik cikkben foglaltatakat, a Párizsi megállapodás ötödik cikkében foglaltakat is megszívlelnénk, ahol arról van szó, hogy az üvegházgázok elnyeletésének technológiai előkészítését is el kéne kezdeni. Hogy fogjuk ezt elkezdeni, hogyha nincsenek számok? A LULUCF megfelelő elszámolási rendszerrel kell, hogy rendelkezzen, hogy meg tudjon felelni az ötös cikknek, mert ha ez nem történik meg, akkor alássuk a saját hitelességünket, hogy miközben Trumpot vádoljuk, mi sem hajtjuk végre azt, amit ő nyíltan ellenez. Donéno asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött. Ön a harc fő vonalatát a klímaváltozásra, a Párizsi egyezményre hegyezi ki ez jó. Donald Trump környezetvédelmi nem létező politikájának elítélése is jó, de Párizsból nagyon sok minden következik, amit meg kell fontolni. Például tervezi-e, hogy az USA nélkül is beindítanak majd nagy nemzetközi kampányokat, fellépéseket, az ensz összefogva mindenki persze a saját kompetenciának megfelelően működve fellépe majd a klímaváltozás ellen. Aztán mit fog tenni a máltai elnökség a körforgásos gazdaság ügyében, főleg itt a hulladék újrafelhasználásával kapcsolatos intézkedések érdekelnének. Tallinn végül is az utóbbi évek során ambíciózus környezeti politikát követett, tehát a hitelességük megvan. Melyek azok a bevált gyakorlatok, amelyeket szívesen megosztanának a tagállamokkal, és szívesen látnának szélesebb körben érvényesülni. Ezzel az első körét a kérdéseknek meghallgattuk, megadom miniszter úrnak a lehetőséget, hogy válaszoljon rájuk. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Minden megjegyzésüket jegyeztük és figyelembe vesszük. Örülök, hogy kidomborodott, hogy programunk ambíciózus, tényleg annak szántuk, és örülök, hogy azt is látják, hogy sok technikai és jogi kihívással jár ennek a megvalósítása. Megígérem, hogy minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni annak érdekében a tanácsban, hogy ez így legyen. Ha jól értettem, akkor a kérdések többsége arra irányult, hogy mit fogunk tenni. Nyilván nagyon sok bilaterális egyeztetésre lesz szükség, a tagállamokkal. Erre készülünk. De kompromisszumra is hajlandóak vagyunk. Ugyanez érvényes a háromoldalú egyeztetésekre, ahol türelemre, kitartásra lesz szükség. Időre. A konkrétabb kérdésekre válaszolva, most hiszen úrral kezdeim. Az ETS repülési <coughs> vonatkozása kapcsán megkaptuk a tárgyalási mandátumot júniusban a Máltai jelnökségtől. És azt reméljük, hogy gyorsan meg tudunk egyezni a témában. A szolgáltatók, a cégek számára ez nagyon fontos lenne. Az ugyanis, hogy lássák, hogy az EU elkötelezte magát a globális piacsal való részvételre, még mielőtt az ICAO konvenció új időszaka hatályba lép. Egyes kérdéseket, amiket felvetettek már a három oldalú is taglaltunk, és látjuk, hogy az egyik oldalon vannak az ambíciózusok, a másik oldalon pedig a kockázatkerülők, de folyamatosan mindkét oldalt hallgatni fogjuk. Tauri asszonynak és Görling asszonynak válaszolva a klíma klímával kapcsolatos dosszékról. Ahogy már mondottam, általában megállapodtunk az effort sharing ügyében. Hmm. Párban fogunk dolgozni. az elnökségekkel és az EU emisszió kereskedelmi rendszerre vonatkozásában tett javaslatokat megfontoljuk. A 2030-as energiapolitikai keret szempontjából ezek nagyon jó és kihagyhatatlan javaslatok. Igen, Görling asszony, szinergia van a klímaügyi dossziék között, és figyelembe kell venni ezt a tárgyalások során, ezzel tisztában vagyunk, és látjuk is ennek a lehetőségét, bár csak komplex megoldások jöhetnek ki ebből. Eichhout úr a Ludusiefre kérdezett rá. Ahogy már említettem, az elnökségünk intenzíven dolgozik a Ludusief rendelet előkészítésén, és persze ennek kapcsán az ETS rendszer felülvizsgálatán is, és úgy érzem, hogy teljesíteni fog, fogjuk tudni a LULUSZEF javaslatait, amennyiben a tagállamok és az EU összefognak. a tárgyalások során meg kell tartanunk az ambíció és a biztonság kettőségében az egyensúlyt, ehhez megfelelő adat nyilvántartásra lesz szükség, és a számításokat el kell végezni, és fel kell használni annak érdekében, hogy az önáltal felvetett kockázatok elkerülhetők legyenek. Erbrandi, and eh, Mr. Eich. Erbrandi és Eichhaut ura kérdésére válaszolva kihangsúlyozom én is, hogy nagyon lényegesek a nemzetközi klíma megbeszélések. Donald Trump elnök legutóbbi bejelentése igazából egy nagy arcú csapása a folyó tárgyalásoknak. Másrészt viszont eh, biztat minket a nemzetközi közösség pozitív reakciója, és ide tartozik az Európai Unió és tagállamai is. és az üzleti élet és egyéb érintett is megerősítette, hogy nagyon komolyan veszi a párizsi célkitűzések végrehajtását. Bizonyos amerikai vállalatok, városok, illetve tagállamok is jelezték, hogy kötelező érvényűnek tartják magukra nézve a Párizsi Egyezményt. A COP 23 novemberben Bonnban ül össze, és alá szeretnénk húzni, hogy az Európai Unió a Párizsi megállapodás végrehajtásában oroszlán szerepet vállal majd. Nagyon fontos az, hogy követőkre találjunk. A lehető legjobb, amit tehetünk, az az, hogy az októberi tanácson előre megállapodunk a cop 23 on képviselt álláspontunkban. Dornáló asszony, köszönöm szépen a kérdését. A csomagra kérdezett rá. Mi mindenképpen folytatjuk az év végéig tartó politikai tárgyalásokat. Nagyon fontos az, hogy megfelelő rugalmasságot tanúsítsunk a hulladék, illetve a csomagolás tekintetében. Sok tagállam és érintett már eljött hozzánk, hogy a mi esetünkből tanuljanak, hogy hogyan szerveztük meg ezt a dolgot. Herbrandi úr és Konecsna asszony is feltett egy kérdést, az energia csomag viszonylatában. Az észt elnökség elkötelezett amellett, hogy hatékonyan képviseljük a jogalkotást, és gyakorlati eredményeket is szeretnénk felmutatni. A máltai elnökségre alapozva az észenség szeretne a tiszta energiacsomag érdekében előmozdulást elérni. Főleg eh, itt a, az árampiac kerül majd figyelmünk középpontjába. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor most a kérdések második körét tartjuk. Sér Pirik asszony az első felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a tanács soros elnökségének, hogy eljöttek. Van egy kérdésem, és ez egyre sürgősebb. 2017. június 6-án született egy cselekvési terv, hogy az ökológiai jogalkotást előre mozdítsuk. Például volt egy fenntarthatósági projekt az északi tengeren. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan próbálják a halászat és mezőgazdaság tekintetében előre mozdítani az ökológiai jogalkotást. Másik kérdés, hogy technikai hogyan próbálják megoldani. Hogyha belehallgatunk a NGO-k véleményébe. Szeretném megkérdezni, hogy meghallgatják az NGO-kat? Meghallgatják például a halászok, a mezőgazdasági termelők szövetségeit is? A halászati bizottság elmegy Németországba, hogy megnézze, hogy az iránymutatókat hogyan alkalmazzák. Nagyon fontos az ENVI szakbizottságban is ez a dolog. Tehát én támogatom az ökológiát, és szeretem a természetet. Azonban ne legyen csőlátásunk, hiszen nagyon jó dolgokat tehetünk, és ugyanúgy figyelembe kell venni a gazdasági és a szociális dimenziókat is. Köszönöm szépen. Párnyó úr a következő felszólaló. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, amikor a bevezetőjében a hat hónapról beszélt, az elnökségi hat hónapról. Valóban fontos hat hónap vár ránk, a klímaváltozás elleni harc fontos hat hónapja lesz ez. Nem csak a COP23 lesz novemberben Bonnban, hanem majd a Párizsi nem, nemzetközi klímakonferencia, amelyet Emmanuel Macron francia köztársasági elnök jelentett be a G20 csúcs találkozón. Tehát egy ilyen um, rendkívül fontos időszakban van a soros elnökség. Trump elnök úr pedig, ahogy ön is mondta, felmondta a párizsi klíma megállapodást, annak ellenére, hogy egyhangúan tiltakoztak ez ellen a világon mindenhol. Tudjuk, hogy ez a döntés protekcionista és elszigeteli az Egyesült Államokat ebben az éghajlatváltozás elleni harcban. Az amerikai államok nagy része, illetve a civil szervezetek is szervezkednek ezen Donald Trump döntés ellen. De szerintem az észt soros elnökség ebben a hat hónapban kezdeményezést kell, hogy hozzon, és a, 20, a COP23, valamint a Nemzetközi Párizsi konferencia során közös kezdeményezést kell hozni a vállalatokkal, az amerikai államokkal, az amerikai városokkal, amelyek úgy döntöttek, hogy mm, továbbra is támogatják a Barack Obama elnök által aláírt Párizsi egyezményt. Mik a tervek, tisztelt miniszter úr, milyen projektek vannak, hogyan próbálja az amerikaiakkal ezt a párbeszédet beindítani, és hogyan próbálja ezt a következő hat hónapban kiaknázni. Nagyon köszönöm, Görling asszony. Nem, mégsem. Akkor Meissner asszony. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Van egy kérdésem egy olyan témához, amelyel éppen foglalkozunk. A bizottság egyik közleményéről van szó, az óceán téma. Tehát az óceán kormányzás. Hát igazából önök nem az óceán mellett vannak, de tengerpart mellett van Észtország, és eh, érdekelne, hogy lesz-e az észt elnökség alatt óceánokról szóló konferencia, tehát nem Málta és nem Izland, hanem Észtország szeretne-e szervezni konferenciát. Ezt azért is kérdezem, mert nem egy globális témáról van szó, amelyel itt ebben a szakbizottságban is foglalkozunk, hanem a Balti-tengert is érinti, ahol ön lakik. És a Balti-tenger nincs feltétlenül jó állapotban, tehát eléggé sok a kén kibocsátás, jelen van az eutrofizáció, és a többi tenger dolga sem olyan könnyű. Milyen szerepet játszik ez majd az elnökség alatt? Nagyon köszönöm, Ek úr. Köszönöm, elnök asszony és miniszter úr. és bemutatta nekünk ambíciózus terveit, és hajlandó válaszolni kérdéseinkre. Szeptens kollégám kérdését közvetítem, aki a metángáz kibocsításokra szeretne rákérdezni. A metán 25-ször környezetkárnyád szennyezőbb, mint a széndiokszid, klíma hatása 25-szörös, és a hatalmas haszonállat állományok jelentős mennyiségű metánt bocsátanak ki. Van-e a metán kibocsátás sokra vonatkozóan csökkentési terve, és ha igen, akkor megvan-e önöknek erre a bátorság, akkor megvan-e ahhoz is, hogy akár az állatállományok csökkentésére tegyenek javaslatot. Egyes területeken ugyanezek az állatállományok a talajvízre, illetve és nagyon károsak, és többszörösen rezisztens mikróbák kialakulásához adtak táptalajt. Köszönöm. Feria úr. Köszönöm, elnök asszony. Keszler úr, üdvözlöm bizottságunkban. Köszönöm, hogy ambíciózusan lát neki ennek a fél évnek. Az USA ugye most már expliciten jelezte, hogy kilép a párizsi megállapodásból, uh, itt a szövetségi állam és a helyi szint is ebben egyetért sajnos. Szeptemberben fogja a bizottság a tengeri hulladékok, a műanyag hulladékok elleni stratégiáját bemutatni, és szeretnénk látni, hogy ebben milyen konkrét intézkedések lesznek majd. Globális ugyanis a probléma, egy millió műanyag üveget üveg kerül naponta az óceánokba. Ön milyen intézkedéseket tervez, hogy óceánjainkat, a tengeri környezetet megvédje, és a Máltán megrendezendő októberi konferenciára milyen stratégiával készülnek. Köszönjük, Farja úr. Nem Utránt szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. És miniszter úrnak is, hogy eljött. Néhány szó erejéig az ETS-re szeretnék rákérdezni, és a szolidaritásra. Az EU belüli klímaváltozás elleni harcban megnyilvánuló szolidaritás azt jelenti, hogy valamennyi színnek, valamennyi szervezeti típusnak össze kell fognia, minden ágazatnak össze kell fognia, ideértve a tengeri halászati ágazatokat is, márpedig ezeknek a hozzájárulása a klíma változáshoz jelentős, 250 százaléka az átlagnak az ő hozzájárulásuk, ezért ez elfogadhatatlan számunkra, hogy ez az ágazat kimaradjon az ETS-ből, ha az IMO 2023-ig nem valósul meg. A szolidaritás azt is jelenti, hogy nem hagyunk senkit se le, azokat a csoportokat sem, akik olyan régiókban dolgozók, akiket az energia átállás érzékenyen érint. A parlament átállási alapot javasol létrehozni, amely a mobilitást, a képzést, a munkahelyteremtést szolgálja, hogy a szükséges környezeti átállások által negatívan érintett embereknek új esélyt adjon. Önök ezt hogyan tervezik megvalósítani konkrétumokra lebontva. Lionel úr kap szót. Köszönöm, üdvözlöm miniszter úr. Gebrandi úr megdicsérte az ön táskáját, én meg szeretném dicsérni az ön nyakkendőjét, ez mármint amit kaptunk ugye az ezt észtelnökségtől, a kop 20 ö, komoly kihívás, lehet, hogy az USA-t Törökország is követi majd sajnos, új szövetségeket kell tehát létrehozni, és ambíciózus szövetségeket az állami szereplők között is. Az érdekelne, hogy az ökológiai innováció ügyében konkrétan mit terveznek. Észtországban ennek nagy hagyományai vannak, ideértve az ökodizájnt is. Az ökodizájn irányelv ugye arra irányul, hogy az új termékek eleve környezetbarátak legyenek. A design része legyen a környezetbarátság. És ennek kapcsán talán új szolgáltatások is kialakulhatnak. A természetvédelemre vonatkozóan van egy cselekvés a tervünk, de nincsen hozzá pénzünk. Az önök elnöksége során kerül megtárgyalásra az új pénzügyi keret, és nagyon jó lenne, hogyha a természetvédelem is belekerülne itt a képbe, és a mezőgazdasági politikát egyre nagyobb mértékben kéne átpakolni a második pillérre, hogy ezek a szempontok érvényesülhessenek. Tervezik-e ezt? Plána úr, köszönöm szépen, üdvözlöm miniszter urat, mint brit szocialista is. Duplán örülök, mert egyébként Michael Gove-ot kellett volna hallgatnom, ha nem jön el. Két órával ezelőtt szavaztunk itt a földhasználat, az erdőhasználat témájában, és voltak itt is közöttünk olyanok, akik a bizottsági javaslat ambícióit szerették volna felvizezni. De az NV bizottság megvédte az ügyet. Én is arra szeretném kérni, hogy a LULUCF javaslat kapcsán ne engedje az ambíciókat letörni. Strasbourgban lesz majd erről a nagy szavazás pártok közötti együttműködésre is szükség lenne a LULUCF kapcsán. A klímaváltozás elleni egyik leghatékonyabb eljárás ez, az elnyeletés és a helyettesítés. A szén kibocsátások állítólag 8%-a származik az ipari kibocsátásokból, Kanadában van egy 18 emeletes épület, amely már alkalmas a szén elnyelésre, és Bécsben is egy 24 emeletes ö, épületet is terveznek, amely alkalmas rá. Ön az elnökség rövid idejét ki tudja majd arra használni, hogy az ilyen pozitív példákat felkarolja, támogassa? az a furcsa összefüggés itt, hogy minél több az erdő egy országban, annál kevesebb ezekben az országokban a magas épület, fából készült épület. Ezt meg lehetne talán változtatni, főleg a tűzvédelmi előírások okosabb átgondolásával. Köszönjük! Van-e még bárki, aki szeretne megszólalni ebben a témában? Vagy körben? Ha nem, akkor megadom miniszter úrnak a szót, hogy reflektáljon az elhangzottakra. Köszönöm. Sok bonyolult témára kérdeztek rá. Remélem sikerül megválaszolnom az aggájaikat. Először is Schreier Pirk asszony kérdése. A természet, a környezetvédelem és az érintettek érdekei között. Egyetértek, hogy annak érdekében, hogy sikeresek legyünk, a természet megőrzésében az összes érintettet be kell vonni. És mindannyiuknak tudomásul kell venni, hogy miért mit teszünk. Ebben a tekintetben természetesen szükség van arra, hogy minden folyamatba minden érintettet bevonjunk. Hiszen tárgyalnunk kell velük, hogy milyen eredményeket érünk el a társadalomban, hogy a különféle iparágaknak milyen hatása van a társadalom életére. Hiszen csak is így tudjuk őket elérni. A tanács elfogadott következtetései is támogatják az Európai Unió természetvédelmi ambícióit. És nagyon fontos az, hogy az Európai Uniós intézmények is megfelelő módon együttműködjenek az érintettekkel. Az Európai Parlament is támogatja ennek a végrehajtását. Párnyó úr kérdésére térek át. Az iparral folytatott párbeszédre kérdezett rá. Az amerikai vállalatokat is beleértve. Lesz egy informális környezetvédelmi miniszteri megbeszélés Tallinnban a héten. Pénteken pedig arról fogunk tárgyalni, hogy a nemzetközi klímavédelmi tárgyalások hol tartanak. És remélem, hogy nagyon konstruktív megbeszéléseink lesznek. És szeretnénk azt is megbeszélni, hogy hogyan tudunk más érintettet, érintetteket is bevonni az Egyesült Államokban. Remélhetőleg közös álláspontot is ki tudunk majd alakítani. Faria úr, a műanyag stratégiára kérdezett rá. Említette, hogy a műanyag mindenhol körülvesz minket manapság. Egyetértek, hogy vannak olyan előrejelzések, hogyha ezt így folytatjuk, ilyen sebességgel, akkor még több műanyag lesz az óceánokban, mint hal. Tehát roppant fontos kérdésről van szó. Nagyon fontos, hogy előre lépjünk a műanyag stratégia pedig egy nagyon hasznos eszköznek bizonyul majd. Várunk. Pillanatnyilag a tanács előkészíti a műanyag stratégiát, de a hulladékcsomag is nagyon lényeges szerepet játszik. Ezt se felejtsük el. Meissner asszony is feltett egy kérdést, és pedig, hogy az óceánokat hogyan kezeljük majd az elnökségünk alatt. Természetesen részt veszünk a Máltai óceánkonferencián, és nyilvánvalóan örülök neki, hogy az óceánok több figyelmet kapnak. És ez nagyon sürgős kérdés, mert komoly fenyegetettségnek vannak kitéve az óceánok. Igen, az országomban nagyon hosszú tengerpart van, és mi is aggódunk a tengerek állapota miatt. Azonban emellett még figyelnünk kell a fenntartható fejlődés céljaira is. Az ENSZ júniusi konferenciája végre ráirányította a közvélemény figyelmét az óceánok állapotára. és a korábbi észt környezetvédelmi miniszter Marco Pomeranz volt ennek az alelnöke. Tehát mindenképpen nagyon aktívak vagyunk, és maradunk is. Brennur A Lulu cf re kérdezett rá. És felhívta figyelmemet arra, hogy maradjunk ambíciózusak ebben a folyamatban. Ahogy már említésre került ma, nagyon technikai jellegű a dolog, tehát nagyon sok ilyen szemponttal függ össze. A fa és fa termékek jobb felhasználása nagyon jó megoldás lehetne számos tagállam számára, ahol ez szerepet játszik. És így esetleg néhány aggályra gyógyírt is találhatnak. Örülök, hogy ő megemlítette a faházakat, saját országom, Észtország nagyon sikeres ebben az üzletákban. Észtország vezető az Európai Unióban a faházak exportjával. Ezt csak úgy megjegyzem. De megjegyzem, hogy igaz az is, nagyon sikeresen exportálunk fát, fa termékeket, de lehetnénk otthon is ambíciózusabbak. And uh, Mrs. Mm, uh, Guteland asszony, az ETS-re kérdezett rá, illetve a közlekedés és a kibocsátás kereskedelmi rendszer összefüggéseire. Igen, különféle közlekedési szektorok érintettek, és aggódhatnak, lehetséges egyenlőtlenségek miatt. Hogy a különféle ágazatokat hogyan különféle módon kezelik. Ez természetesen a légi közlekedésre is vonatkozik. A vasútra és a hajózásra is. Azt látjuk, hogy globális megoldásra van szükségünk ezeken a területeken. És az IMO keretein belül kell folytatni a vitát. A Nemzetközi Hajózási Szervezet keretein belül. Leinen úr azt kérdezte, hogy lesznek-e pénzforrások, pénzalapok a természetvédelemre. Szerintem alapvető fontosságú kérdésről van szó, és nagyon lényeges az új pénzügyi keretben is. Tehát amit mi megtehetünk az az, hogy megnézzük, hogy milyen prioritásaink vannak az ECO innovációban, hogy jó megoldásokat találjunk, hogy hogyan finanszírozzuk az ECO innovatív projekteket, hogyan segítsünk projekteket beindítani és hogyan tudunk jó támogató programokat létrehozni, hogy igazi változást érjünk el számos szektorban. Um, there were also questions raised uh, about uh, Hallhattunk még kérdéseket az csomagról, illetve más témákról amelyek szintén az észt kormány beli kollégáimnak hatásköréhez tartoznak. Nagyon szívesen rátérek ezekre a kérdésekre írásban, és egy plusz információkat is tudok, tudunk önöknek adni. Írásos formában, tehát plusz információkkal is tudom önöket tájékoztatni. Köszönöm. Nagyon köszönöm, miniszter úr, köszönöm, hogy itt volt ma velünk. Sok szerencsét, sok sikert kívánunk a soros elnökséghez. Számítunk önökre, önre, kérem, hogy a kollégáit is győzze meg, és így együtt a lehető legjobban tudunk majd előre haladni a fontos anyagokban. Nagyon köszönöm még egyszer, és sok sikert kívánok az elnökséghez. Köszönöm, én is várom az együttműködést.